Äh, Folytatjuk az ülést, kérem foglaljanak helyet. Most a harmadik forduló következik. Nincsenek új jelöltek. A harmadik fordulóra senki sem állított új jelöltet. a második választási forduló jelöltjei közül senki sem lép vissza. Kérem a teremszolgákat, hogy osszák ki a szavazó cédulákat és borítékokat, kérem a szavazatszámlálókat, hogy foglalják el a helyüket. Kérem a szavazatszámlálókat, hogy foglalják el a helyüket.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 meine damen und herren haben alle abgeordneten. hölgyeim és uraim szeretném megkérdezni hogy minden képviselő szavazott e? még egyszer megkérdezem van e még valaki aki szeretne szavazni? frage deshalb ein drittes mal harmadszor is megkérdezem, szeretne -e még valaki szavazni? Úgy látom, nem. Akkor a szavazást lezárom. Precel képviselő az ön bekiabálását jegyzőkönyvbe vesszük, és szeretném önt ezennel rendre utasítani. És persze következménye lesz az ön szemtelen magatartásának. Az ülést megszakítom, felfüggesztem. Az eredmény ismertetése előtt csengő szól majd, és megjelenik majd a